Pan przewodniczący! Az elnök. Folytatjuk a munkát. A napi renden lévő következő pont, kedves kolléganők és kollégák, Eston asszony nyilatkozata az Oroszországban meglévő jogállamiság helyzetéről. Eston asszony képviseletében most szeretném Győri asszonyt megkérni, hogy szóljon hozzánk. Öné a szó, miniszterasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Eston bárónő felkérésére a magyar elnökség képviseli a főképviselő asszonyt, a bizottság alelnökét. Eston bárónő ahogy tudják, Észak-Afrikában és a közel-keleten jár a héten. Szeretném megköszönni, hogy ezt a témát, az oroszországi jogállamiság helyzetét napirendjükre tűzték. Hiszen nagyon pozitív jelzéseket kaptunk Medvegyev elnöktől tavaly, azonban Oroszországban is főleg az Észak-Kaukázusban nagyon aggasztó a helyzet. Azt látjuk, hogy független újságírókat, jogászokat, ügyvédeket erőszak áldozatává teszik. Nagyon brutális támadások értek orosz újságírókat, például Oleg Kasint, Anatoli Adamcsukot, Konstantin Fetisov környezetvédő aktivista a legújabbak a listán, a félelem listáján, mely ahhoz vezetett, hogy Oroszországban mindennaposá vált az erőszak. A legmagasabb szintről biztosítanak minket együttműködésről, azonban nagyon ritkán kerülnek a bűnözők bíróság elé. Szeretném most megemlíteni Esztemirova, Politkovskaja, Baburova asszonyok és Markelov úr esetét, de ők csak egy csepp a tengerben. Abban a tengerben, amelyben független oroszok az igazságért szállnak síkra. Amíg ezek a bűnök nem nyerik el büntetésüket, a félelem légköre uralkodik. Azonban pozitív tendenciákat is láthatunk. Például a Moszkvai Városi Tanács úgy döntött, hogy békés tüntetéseket engedélyez, amelyeket korábban betiltottak. Ez olyan, mint például a 31-es cikk, illetve a dű napja elnevezésű megmozdulások. Üdvözöljük ezt a döntést. Egyidejűleg eh, azt halljuk, hogy békés tüntetőket vesznek őrizetbe, többek között ellenzéki vezetőket, ugyan ezeken az engedélyezett tüntetéseken. Ez pedig aggaszt minket. A szólásszabadság, a gyülekezés szabadsága alapfeltétele minden modern társadalom fejlődésének. Ezeket a jogokat az Orosz Föderáció alkotmánya biztosítja. A orosz kormányzat elkötelezte magát ezen jogok betartása és betartatása mellett az ENSZ tagjaként, az EBESZ és az Európa Tanács tagjaként. Az Európai Unió felszólítja Oroszországot, hogy ezeket a jogokat biztosítsa is. Medvegyev elnök a saját elnöki emberi jogi tanácsát kérte fel, hogy a Hodorkovszki, Lebegyev és Magnyitszki eseteket vizsgálja meg. Mi üdvözöljük ezt a döntést. Az Európai Unió soha nem titkolta, hogy aggasztja a helyzet. Medvegyev elnök elég gyakran szólalt fel az ellen, amelyet ő jogi nihilizmusnak nevez Oroszországban. Az Európai Unió kész, hogy támogassa Oroszországot, hogy megreformálja saját jog- és bírósági rendszerét. Meg vagyunk győződve, hogy a modernizáció csak is a jogállamiság alapján történhet meg. Ebben a kontextusban már konkrét akciókat is vettek. Például a polgári és büntető bíróságok rendszerét úgy szeretnék megreformálni, hogy létezzen feljebbviteli bíróság. Oroszországgal ebben az esetben készek vagyunk együttműködni, ugyanúgy, mint korrupció ellenes intézkedésekben, a hágai egyezmény értelmében. Az Észak-Kaukázusban aggasztó a helyzet, és azonnali cselekvést igényel. Üdvözöljük az új stratégiát, amelyet Kloponyin miniszterelnök helyettes állított össze a gazdasági és szociális fejlődés tekintetében. Azonban sokkal többet kell tenni az ellen, hogy a terroristák félelemben tartják és zaklatják az ártatlan civileket. A csecsen földi helyzet is nagyon aggasztó, és még mindig az a helyzet ott, hogy terrorizálják a térséget. Mindennyia, akik életüket vesztették előtt, meghajtjuk fejünket, és el vagyunk határozva, hogy segítsük azokat, akik nem félnek, hogy bátorsággal lépjenek fel a jelen helyzet ellen. Elnök úr, ez az aktuális jelentés nem volt túlságosan pozitív. Azonban Oroszországban észlelhetünk pozitívumokat is az emberi jogok tekintetében. Még akkor is, hogyha néhány eset azt mutatja, hogy visszaesések is vannak. Azonban ne veszítsük el bátorságunkat hiszen az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjoga azt mutatja, hogy az oroszországi jog igenis fejlődik, ami az emberi jogokat illeti. Komoly dialógusban állunk Oroszországgal az emberi jogok védelmében. Oroszország elfogadja ezt, természetesen kritizálja ezt, és az Európai Unió hiányosságairól is beszél. Azonban szeretnénk folytatni ezt az utat, hiszen nincsen alternatíva. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen a tanács tisztelt elnökének, és most engedjék meg, hogy a politikai frakciók felszólalóit szólítsam az Európai Néppárt részéről. Slöplin György kap szót. Uh, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr miniszterasszony, biztos úr. Oroszországgal kapcsolatban tudjuk azt, hogy milyen a jogi rendszere, és az ő jogi rendszerük nem felel meg a jogállamiság kritériumainak. Ez hatással van Oroszország és a világ kapcsolatára, valamint hatással van az állampolgáraikra is. Ennek a következményeképpen, amikor Oroszországgal foglalkozik az EU, figyelembe kell venni számos nem jogi tényezőt is, politikai bevonódást, korrupciót és alkalmanként erőszakot is. A kapcsolat az Oroszország és a nyugat között bizonytalanság jellemzi, az elszámoltathatóság és az átláthatóság hiánya. Amikor Oroszország állampolgárait tekintjük, az ő életüket az önkényesség és az erőszak sokkal inkább érinti, mint azt az Európai Unió elkötelezettsége az emberi jogok iránt figyel elfogadhatónak tarthatná. Az Európai Uniónak nincs más lehetősége, mint az, hogy a saját jogszabályoknak jognak való megfelelősége és az orosz jogállamiság hiánya elfogadásával érjen. Adrián Severin következik a Szocialisták és Demokraták frakciója nevében. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A hatalom megosztás az állam és a társadalom tagjai között azt jelenti, hogy meghatározza a politikai döntéshozatalt. A döntéshozatal mm, prediktibilitása az, hogy előre meg tudjuk mondani, hogy mi lesz az eredmény, azt a tisztesség, a szakmaiság, illetve a igazságszolgáltatás függetlensége kell, hogy meghatározza. Azonban a hatalom megosztási modellok között az orosz modell mm, nem felel meg a nyugatinak. Az, hogy kiegészítő jelleggel rendelkezik a három hatalmiákból kettő, ez az interoperabilitást növeli, és az új mutogatást segíti elő. Az Európa Tanács tagja, illetve az Emberi, Jog, Európai, Emberi Jogi Karta aláírója Oroszország, ezért kell, hogy találjunk olyan szervezetet, aki beletekinthet a jogállamiság ügyébe Oroszországban. Az Európa Tanács teheti ezt meg. Oroszországgal közös a biztonságon, a szabadságon és az jogérvényesülésen alapuló térséget kell létrehozni az ő segítségükkel. Az emberi jogi egyezményhez csatlakozott Oroszország, és annak érdekében, hogy a konvergenciát és az interoperabilitást a demokrácia és a jogállamiság területén felerősíthessük, segítenünk kell Oroszországnak. Hölgyeim és Uraim, az Európai Parlamentnek egy kicsit több ö, hatásköre van, mint egy militáns nem kormányzati szernek, de akkor sem helyes az, hogy most újra mutogassunk. A Lisszaboni szerződés után most politikai hatáskörünk kiszélesedett. Politikai szempontból pragmatistának és önmérséklőnek kell lennünk. Nem szabad, hogy az érzelmeink vezéreljenek bennünket, és nem szabad, hogy az értékeinket se vegyük eléggé komolyan. Ugyanakkor nem szabad ítélkeznünk, nem szabad állítások, vagy különböző plegykák és érdekcsoportok állításai alapján ítélkeznünk, hanem fernek és éretnek kell lennünk megközelítésünkben, valamint nyitottnak. Ez a legjobb eszköz ugyanis, legjobb fegyver a kezünkben az Oroszországgal folytatott párbeszédben, ezért stratégiai partnerséget kell kialakítanunk Oroszországgal, nem pedig az hidegháborút kell újra kezdenünk. Krisztina Ojuland asszony következik az AD-tól. Köszönöm szépen. Oroszország nagyon fontos partner az Európai Uniónak. Éppen ezért Oroszországtól elvárjuk, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségvállalásait is valósítsa meg az alkotmányos jogokat állampolgárai számára. Az tény, hogy az emberi jogok megsértése, az állampolgári jogok, szabadságok megsértése, a jogállamiság megsértése közhely, állandó. Nagyon sok a korrupció, és az oda vezet, hogy 300 ezer állampolgár emigrált Oroszországból más európai országba. Nagyon nehéz előre látni, hogy hogyan képzelhető el ilyen klímában a belföldi és külföldi befektetők tevékenysége. Az orosz hatóságok alkotmány ellenes rendet teremtenek. Az észak-kaukázusi példa a legélesebb példa ennek. Az orosz alkotmány több párti rendszert irányoz elő. De alapvetően egy rendszeré vált, és azt szeretném kérni a tanács képviselőjétől, hogy milyen büntető szankciókat lehet bevezetni az orosz tisztviselők ellen, akik közvetlenül felelősek az emberi jogok lából tiprásáért és az jogállamiság felforgatásáért. Az Európai Uniónak a harmadik országokkal kapcsolatban következetesnek kell maradnia nem szabad hitelteleníteni az Európai Uniót, hiszen ha szemet hunyunk az néhány ország jogellenes tevékenysége felett, mások esetben pedig szankciókat vezetünk be, akkor hitelünket, arcunkat veszítjük. Csak megfelelő javulás, a helyzet javulásával lehet folytatni a tárgyalást. Köszönöm szépen, most pedig Werner Schulz következik a zöldek nevében. Elnök úr, hölgyem és uraim, az Orosz Föderáció gyakorlatilag alkotmánya ellenére nem jogállam, mert az alkotmányok és az alkotmányos valóság nagyon is eltér egymástól. Egy működő jogállamiság számára hiányoznak az alapvető feltételek. Nincs független bíróság, nincs sajtószabadság. A legjobb orosz bíróság Strasbourgban található, mondja egy szarkasztikus megjegyzés. Egyharmada az Európai Bírósághoz benyújtott panaszoknak Oroszországból érkezik. Az orosz állampolgárok nem bíznak saját bíróságaikban, és nagyon ritkán nyernek pert. Ha megnézzük, nagyon kevés a fellebezések száma. Medvegyev elnök úr, Putyi miniszterelnök úr, az állam élén álló két jogász többször bejelentette, hogy a jogi nihilizmus ellen fel kell lépni. De sajnálatos módon a szavaikat ellentétes cselekedetek követik. Ez cinizmus. Nincs olyan orosz bíróság, amely ítéletet mondana ki, anélkül, hogy ne egyeztetne a felső hatásokkal. Ez a telefonos igazságszolgáltatás, hát olyan bírókat termelt ki, akik a maguk biztonsága miatt reszketnek, nem az igazságot szolgáltatják. Hodolkovszki ügye például. Egy bírósági alkalmazott azt mondta, hogy de Milkin bíró úr felülről kapta a diktátumot, hogy hogyan ítéljen. Miután többször elítélték Hodorkovszkit és Lebegyevet, az igazából a gulágonra került vissza az orosz jogállamiság. Az előzetes bíróság kiítélet. Nos, hát most az, demok- az irányító demokrácia, az irányított igazságszolgáltatással kéz a kézben működik. Nagyon sajnálatos módon kudarcot vall az igazságszolgáltatás, amikor a politikailag motivált bűncselekményekről van szó több újságíró meggyilkolása az elnyomás és a félelem hangulatát kelti, ami a büntetés végrehajtásét, Magnyecki ügye például egy jogász, aki felderítette a korrupciót, és ezért példátlan önkényességi alapon börtönbe került, és súlyos, kegyetlen módon meghalt, mert nem kezelték. Az Európai Unió Oroszországgal csak akkor tud sikeresen tárgyalni, ha modernizációs megállapodás köttetik az orosz nép és a vezetőség között, be kell tartani az alkotmányos jogokat, és meg kell felelni az EBSZ-ben e és az Európa Tanácsban elfogadott kötelezettségvállalásoknak. Oroszországnak át kell alakulnia, nem irányított, hanem fejlődő demokráciával kell lennie. Megfelelő parlamenti választások kellenek, amelyek megfelelnek az európai sztenderdeknek. Meg kell engedni a pártok működését, az egyenlő esélyeket kell garantálni, mindenkinek hozzá kell férni a közmédiához. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Most pedig Charles Tannock érkezik, a konzervatív is. Elnök úr, igen, Oroszország nagyon fontos partner az EU-nak több fronton, de ne tegyünk úgy, hogy Oroszország igazi jogállamiságot képviselő demokrácia, ami az emberi jogi aktivistákat, az újságírókat illeti koncepciós perek alakultak ki miért fogadja -e, miért fogadjuk el, hogy az Európa tagja maradjon Olaszország? A kremlini kincsek azok nagyon fontos szerepet játszhatnak, hiszen nemrégiben az ugye a ki szivárogtatott usa nagykövetbeli hírek azt mondták, hogy Oroszország egy maffia állam. Ha megnézzük az orosz autoriter kormányt, na most az emberi jogok kérdésében több mint 25 ezer eset van még függőben. Gyakorlatilag egy orosz bíró azt tudja elérni, hogy brit, a brit kormány tudja utasítani, hogy a börtönben lévőknek legyen szavazati joguk. Szerintem nemzetközileg figyelmen kívül hagyjuk. Sajnálatos módon, és ennek eredményében nagyon sok brit politikus úgy gondolja, hogy itt az idő arra, hogy az Egyesült Királyság felülvizsgálja hogy valóban tagja maradjon ennek a nagyon is furcsa szervezetnek, ez a furcsa bírósága. Slightly too fast. Egy kicsit túlságosan gyors volt a tolmácsaink számára. Problémájuk volt vele. Bruno Golnis. Mennyi időn van, elnök úr? Egy perc. Elnök úr, Oroszországnak leckéket adnunk, vagy leckéket adunk emberi jogok tekintetében, de Európai Unión belül is körülnézhetnénk. A Wikileaks vélemény, illetve a Wikileaks nagyon sok mindent felfedett rólunk is, bár nem értek egyet az ő eljárásukkal. És Svédországgal kapcsolatban is, más országok kapcsolatban is egész nehézséges dolgokat fedtek fel két nőt megerőszakolásával öm, gyanúsították meg a Wikileaks alapítóját, ők, ő azt mondja, hogy ebbe beleegyeztek. A beleegyezés, a beleegyezés most e, ez nevetséges. Ezek idézőjelben azt a Lassange úr megerőszakolta ezeket a nőket, közben közbesz az elnök úr. Kedves kolléga, Látjuk ezeket a példákat, hogy mi zajlik Svédországban. Most Oroszország, mondja az elnök, Oroszország a téma, kedves kolléga. Oroszország ügyét vitatjuk meg, kedves kolléga. Az képviselő úr mikrofon nélkül beszél sajnos. Mikrofon nélkül beszél sajnos a képviselő úr. Elnök, kedves kolléga. Igen, igen, értem. Értem, de a napi renden éppen az orosz jogállamiság kérdését vitatjuk meg. Ezért nagyon sajnálom, nem változtatjuk meg a vita közepén a témát. Nagyon sajnálom, kedves kolléga. A következő felszólalónk Ria Omen Ruiten asszony. Egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, a mai vita amiatt alakult ki, hogy az orosz vezetők maguk Medvegyev elnök úr vezényletével olyan gyakran hangsúlyozták azt a szükséget, hogy a modernizáció és a jogállamiság megvalósuljon Oroszországban. De nagyon sok konkrét példa van arra, hogy ez a modernizáció nem történik meg. Elnök úr, amikor a korrupciós ügyeket látom, ami egyre gyakrabban előfordul forrásaim szerint, annak ellenére, hogy vannak korrupció ellenes jogszabályok, új jogszabályok Oroszországban, aztán emberjogi aktivisták letartóztatás olyan is közöttük van, aki a Szaharov díjat elnyerte. Elnök úr, ez, ez a modernizáció, amiről Oroszország csak beszél, nem valósult meg miközben az EU-Oroszország megállapodást, az új megállapodás tárgyalásával foglalkozunk. Nagyon aggasztó azt látni a modernizációs partnerségi megállapodással kapcsolatban, akkor csak mondatokat hallunk arról, hogy hogyan modernizálják az országot, és hogyan valósítják meg a jogszabály, jogállamiságot. Szerintem komolyabban oda kellene figyelnünk ezekre az ügyekre, és megvizsgálni, hogy mit is csinálunk. A jelentésben Oroszországról a parlament felhívja Oroszországot arra, hogy valósítsa meg a jogállamiságot. Frankenstein, Fleckenstein képviselőképpen. két Elnök úr, kedves kollégák! Sajnálatosnak tartom, hogy ilyen rövid határidővel került a napirendre ez a mai vita, így aztán a főképviselő asszony nem tud itt lenni. Catherine Ashton az elmúlt hónapokban a tanácsal azon dolgozott, hogy az EU-val, a stratégiai partnerekkel javítsa a kapcsolatot, többek között Oroszországgal. Egy koordinált álláspontot szeretett volna kidolgozni. Én jónak tartottam volna, hogyha ezt a vitát nem nélküle folytattuk volna. Az EU stratégiai partnerei közül semmelyik nem esik olyan kör, közel hozzánk földrajzilag, mint Oroszország. Stratégiai szempontból is nagyon fontos, ezért az orosz belpolitikai fejlemények nagyon fontosak számunkra. Szeretnék a munkaprogramra utalni, a modernizálásra, arra, hogy mindkét oldalról dolgoztunk ezen a projekten. Ez a közös munkaprogram, amelynek a modernizálás a célja, nagyon fontos célokat tartalmaz, és az oroszországi jogállamisági fejleményeket támogatja. Ez jó út ahhoz, hogy a partnerségünket tényleg tudni tudjuk, főleg az állampolgárok számára. Oroszország modernizációjának stratégiája lehetőséget nyújt Oroszország partnerei számára, hogy együttműködjenek Oroszországgal. Tehát használjuk ezt ki. A kollégák már bemutatták, hogyha fenntarthatóként akarjuk látni a modernizációt, az nem lehet csak technológiai, hanem a gazdaságot is föl kell építeni, ehhez azonban megfelelő jogalapokra van szükség, jogállamiságra. Az állampolgároknak támaszkodniuk kell a jogállamiságra ahhoz, hogy beruházásokat tudjanak végezni. Használjuk, kirázzuk meg a felénk nyújtott kezet, és segítsük elő ezt a modernizációt. Elnök, köszönöm szépen a beszédét. Most pedig Protasievics úr egy percre. Köszönöm, elnök úr. Hasonlóan az előttem szólókhoz, én is természetesen osztom a véleményüket, miszerint Oroszország stratégiai partner az Európai Uniónak, mind gazdasági, mind nemzetközi politikai, biztonságpolitikai szempontból. Tehát nyilvánvaló, hogy minket foglalkoztat, és kell, hogy foglalkoztasson a orosz, szomszédos Oroszországban kialakuló helyzet. Magadalomra ad ez a helyzet okot, hiszen a lengyeleknek mindösszesen, e, illetve az oroszoknak mindösszesen 3%-a e, gondolja úgy, hogy e, jó a helyzet, 60%-a az embereknek úgy gondolja, hogy nem lehet változtatni ezen, és csak nagyon kevesen tudnak arról, hogy pontosan milyen jogaik vannak a érvényben lévő jogszabályok alapján. Ez roppant aggasztó, és figyelmel kell követni a fejleményeket, de az előrelépés ezen a téren nem kielégítő. A gazdaság terén tapasztalt javulás nem elég, a jogállamiság tekintetében ugyanolyan elvárásokkal kell rendelkezni, mint más országok esetében. Ja, Gáler úr, egy percben. Liebe Kolleginnen Kollegen. Kedves kollégák! Az együttműködés területein kívül, a gazdasági területen kívül és a globális kihívásokon kívül az is fontos, és elmondták már, hogy a jogállamiság helyzetét újra és újra napirenden tartsuk Oroszországgal kapcsolatban. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat beszéltünk a földközi tenger a medencének stabilitásájáról, hogy mi nem stabil az autoriter diktatúrák. Oroszország esetében azt hiszem, elmondhatjuk, hogy a stabilitás nem nevezhető stabilnak egy olyan állam, amely üldözi az újságírókat, ahol nem tartják az emberi jogokat. Én úgy gondolom, hogy mindig ideje van annak, hogy ezek mellett letegyük a voksunkat, és hogy a működő kapcsolatokat Oroszországgal kapcsolatban ezeken is fel kell vetni mindig ezt a témát, hiszen Oroszország eljátsza a saját jövőjét, ha a saját jogállamiságát nem hagy érvényesülni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kelám úr, most a spontán hozzászólások. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, hogy ö, egy sor civil aktivistát és újságírót megöltek. Esztemirova, Polikoszkoja, Magnitsky, sorolhatnám a neveket, és egyetlen gyilkos sem fogtak el, egyetlen sem tudtak bíróság elé, súlyos tény. A, a Kremben ülő rezsim láthatólag nem szolgál igazságot, szolgáltat igazságot, úgy tűnik ez szándékos. Natalia Vasiljeva, aki a Hodorkovsky perről tudósított, miszerint a bíróság ítéletét felülről diktálták, ezt állapította meg. Ezt követően a Magnitsky ügyekért és egyéb ügyekért felelős tisztviselők vízum törlése feltétlenül felhívná a figyelmet annak fontosságára, hogy az igen igenis hangsúlyt fektetünk és a jogállamiságra Oroszországban idegessé váltak ezek a vezetők a vízum tiltás gondolatától, és ez azt mutatja, hogy van potenciál az Európai Unió kezében, annak érdekében, hogy változás hozzon a helyzetben, vannak eszközeink. Köszönjük, Watson úr következő. Thank you, Madam President. Madam... Köszönöm, elnök asszony. E házban sokan úgy véljük, hogy Oroszország az európai népek családjához tartozik, és reméltük, hogy a berlini fal leomlása után Oroszország közelebb kerül majd az Európai Unióhoz. Sajnálatos módon nem így alakult a helyzet, az orosz vezetés más utat választott, más útra lépett, ami aggodalomra ad okot azok között, akik a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság elveiben hisznek, és szeretnék, hogy Oroszországban is ezek az elvek érvényesülnek. Az Európai Bizottságnak nyilván jelentős tapasztalata van ez ügyben, de reméljük, hogy az Európai Bizottság és főként a főképviselő új szak politikát fog folytatni, hiszen alapvető jogokat semmivel vesznek Oroszországban a kereskedelem ügyében. Persze beszélünk, de az emberi jogokról is szólnunk kell, de ne engedjük meg, hogy az orosz vezetők Európa bankrendszerén keresztül mossák a pénzüket, Európában járassák iskolába, egyetemre a gyerekeiket, és itt nyaraljának. nyaraljanak. Hogyha ezt az elvet a totalitárius vezetőkkel szemben egyformán alkalmaznánk, akkor közelebb kerülhetnénk egy erkölcsös külpolitikához. This is Hautala. asszonyi a szó. Uh, I join colleagues én is csatlakozom azon az, akik kimondják, hogy okos, intelligens intézkedésekre van szükség az autoritár rezsimek elleni harcban, akik, amelyek megsértik az emberi jogokat. Ezért kérem a fő megbízott képviselőjét. Önök készen állnak arra, hogy intézkedéseket hozzanak azok ellen, akik megsértik az emberi jogokat? Ahogy ezt a parlament állásfoglalásában is tükröződik, tükröződött december 15-én, melyben felhívást intéztünk 60 tisztviselő lenni vízumtiltásban és a vagyon eh, lefogyasztásában a Magnitsky ügyben érintett tisztviselőkről van szó, Magnitsky úr ugye elhunyt a börtönben. Vajon van -e olyan bátor külügyminiszter, aki vállalja ezt a kezdeményezést, és ha igaznak bizonyul, hogy Viktor Danielkin bíró írta meg az ítéletet Lebegyevben és Halaszkov ügyében közvetlen parancsra, vezetés parancsára, akkor vajon rákerülnek erre a listára? Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák! Oroszország egyik a legfontosabb partnereinknek. Ez egy olyan ország, amelynek még nincsenek messzire visszanyúló demokratikus tradíciói. Oroszország még mindig szoktatja magát ahhoz, hogy a demokrácia hogy működik. Az iszlám terrorizmus ellen harcoltak, és a biztonsági erők ennek megfelelően nagyon erősek Oroszországban. A normák Oroszországban nyilván nagyon különböznek a mi normáinktól, de ez egy nagyon érzékeny kérdés ezek ellenőrzése. Az Oroszországgal folytatott párbeszédnek tényszerűnek kell lenni, partnerséginek kell lennie. Az kell, hogy legyen a célja, hogy a rendszer javuljon Oroszországban. Nem szabad őket kiiktatnunk csupán, barátként kell velünk beszélni, és közösen kell kidolgozni az érdekeinket, a felvirágzást és a békét. Köszönöm, elnök. Mr. Tarrant. Tarrant úr, köszönöm. Véleményem szerint Schulz úr egy olyan állásfoglalási indítványt készített, ami korrekt következtetésekre jut, ugyanakkor nem vagyok benne biztos, talán Fleckenstein úr hozzászólását nem értettem megfelelően, hiszen, hogy ha az eljárási szabályzat nem teszi lehetővé, hogy kérdést tegyek fel, akkor is szeretném, hogyha nem találna süket fülekre a következő kérdés. Azt mondta, hogy tartózkodjunk a támogatásától, az elsőgálás indítvány támogatásától, vagy épp az ellenkezőjét kérte tőlünk. Mr. Fleckenstein, would you like... Fleckenstein úr, válaszolna erre a kérdésre? I didn't listen. Nem, elnézést nem figyeltem. But I, ah, ca- but I come back. De személyesen majd válaszolok. Tarand úr kérdezte, hogy hajlandó-e válaszolni arra a kérdésemet feltett. Tarand úr megismétli a kérdést? Igen, Fleckenstein úr. Nem voltam biztos abban, hogy ön most azt javasolta a beszédében, hogy támogassuk ezt az állásfoglalást, amelyet várónő és mások is felvetettek, vagy inkább arra hívott fel bennünket, hogy tartózkodjunk attól, hogy elfogadjuk ezt az állásfoglalási indítványt. Fleckenstein úr. I will vote. Én mellette szavazok, az állásfoglalásra fogok szavazni. Thank you. Köszönöm. Ezzel zárjuk a hozzászólók listáját, a spontán hozzászólók listáját, és a főképviselő képviselőjehez, miniszterasszonyhoz fordulok, ha válaszolni kíván. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők! Először is szeretném megköszönni önöknek a kérdéseket, amelyeket felvetettek. Osztom azokat az agályokat, amelyeknek sokan hangot adtak önök közül. Hiszek abban, hogy az Európai Unió továbbra is napirenden kell tartja ezeket az aggályokat minden szinten, az orosz félelvaló kapcsolataink során. Nem szabad e- félnünk attól, hogy közvetlenül felszólaljunk, hogyha tényleges, konkrét ügyeket kell felvetnünk. A stratégiai partnereként kell egy, akarunk együttműködni, mert hogy hiszek abban, hogy azok vagyunk Oroszországgal, akkor készen kell álljunk arra is, hogy a nehéz kérdéseket is napirendre tűzzük, és kezeljük azokat. Hadd mondjam el, hogy két a vita során két dolognak is örültem. Először annak, hogy senki sem kérdőjelezte meg azt a tényt, hogy az EU számára Oroszország fontos stratégiai partner, másodszorban annak is örültem, hogy általános egyetértés volt érzékelhető, hogy a modernizáció és a teljes körű demokrácia és a jogállamiság létrehozása nem zárult még le Oroszországban. Mindannyian így látjuk, nagyon sok gond van a demokrácia működésével ebben az országban. Én átadok, továbbadok, a figyelmébe ajánlok a minden felvetést a bizottság alelnökének, a főképviselőasszonynak, annak érdekében, hogy továbbra is figyelemmel kísérhessük ezek alakulását azon eszközök bevétésével, amelyek a kezünkben vannak. Az orosz kormány brüsszeli látogatás, amely február 24-ére esedékes, jó lehetőséget kínál számunkra arra, hogy újra aláhúzzuk ezeket az aggájainkat. Hozzá kell tegyem azt is, hogy Oroszország folyamatosan a külügyminiszterek tanácsának napirendjén van. Az egyik tanács ülés, tavaly óta az egyik tanács ülést folyam, rendszeresen a par, stratégiai partnereink kérdéseinek szenteljük. A tavaly szeptemberi ülésen volt ez így először, de nem utoljára, és Van Rompuy úr továbbra is, ebben az évben is szervez majd ilyen eszmecseréket. És hadd válaszolja közvetlenül néhány képviselő konkrét kérdésére. Hautalasszonynak először. Az emberi jogok, tehát a bizottság alelnöke, a főmegbizott asszony, az, állásfoglal, az Európai Parlament tavaly decemberben elfoglalt állásfoglalását nagyon komolyan veszi. Szergej Magnitsky és Vera Trifonova előzetes letartóztásának ügyét ki kell vizsgálni és a tanács erre ennek nagy figyelmet szentel. Tovább folytatjuk ezen aggájaink hangoztatását minden szinten. Nem csak a évente kétszer sorra kerülő emberi jogi konzultációkban, hanem a csúcs szintjén is. Felhívjuk Oroszország figyelmét arra, hogy a nemzetközi vállalásait be kell tartsa. Minden a tanács kell mérlegelje azokat az eszközöket, amelyekkel élhetünk, Ezeket nyilvánvaló bizonyítékok alapján tudjuk alkalmazni, tehát újra és újra fel kell hívjuk Oroszország figyelmet arra, hogy tisztességes ö, vizsgálatot indítson ezekben az ügyekben. Omen Rajten asszonynak, ha megengedi, azt mondanám, hogy az emberi jogok, ahogy már mondottam, az új megállapodás körüli tárgyalások középpontjában állnak. És több fronton is képviseljük ezeket biztosíthatom arról, hogy az EU és Oroszország vállalásai az emberi jogok tiszteletben tartása, illetően a kisebbséghez tartozó személyek esetében ez a megállapodás homlok terében van, és lényegi eleme a jövőbeli megállapodásnak. Elnök asszony, képviselők, engedjék meg, hogy összefoglaljam az eddigi gondolataimat. A jogállamiság és a bíróságok függetlensége integráns része kell legyen Az a modernizációs törekvéseknek, amelyeket Oroszország jelenleg folytat. Az Európai Unió készen kell álljon arra, hogy támogassa az Orosz Föderáció ezen irányú erőfeszítéseit, a szólásszabadság, a gyülekezés szabadsága, maguk az építőkövek, melyek a, a alapjai a nyugati demokráciáknak. Oroszország jogi kötelezettségeit kell, hogy teljesítse, melyet az Európa Tanács tagjaként, az ENSZ tagjaként és az EBSZ e tagjaként vállalt. Az Észak-Kaukázus térsége továbbra is súlyos aggályokra ad okot, és foglalkoznunk kell ezzel a térséggel. Arra kell bátorítsuk Oroszországot, hogy fenntartható megoldást keressen e, a régió e, belső problémájára. Nagyon fontos figyelem részben tartanunk, hogy a sok aggály ellenére és a sok kihívás ellenére, melyel Oroszországnak szembe kell nézem, vannak pozitív fejlemények is. Medvegyev elnököt szaván kell fogjuk, és továbbra is komoly párbeszédet kell folytassunk vele Oroszországgal az emberi jogok kérdésében. Ha érzékelünk eseteket, akkor ezeket észlelnünk kell, és komolyan figyelmel kísérnünk, mi történik Oroszországban. Köszönöm a hozzászólásaikat, és Eston asszonyt tájékoztatni fogom a véleményükről és felvetéseikről. Köszönöm, elnök asszony! Köszönjük szépen! Ezzel a vitát lezárom. A szavazásra 12 órakor kerül majd sor egy témában. Csütörtökön elnézést, javítja magát az asszony, tehát csütörtökön délben fogunk szavazni erről. Most felfüggesztem az ülést, déli 12 óráig köszönöm.